Látász miniszterelnök már biztosított engem arról, hogy mint mindig ezzel a témával foglalkozni fognak, és a parlamentet is, is tájékoztatni fogják. A jegyzőkönyvet június 15-i ülésünkről köröztettük. Van-e megjegyzés? Hogyha nincsen, akkor elfogadottnak vesz.